Európa figyelmét a kisebb országokra a volt Szovjetunió területén. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásokat, és ezzel lezárom e kérdés körüli vitát. A következő napi rendi pontunk Jó Leinen úr jelentése az európai környezeti gazdasági számlákról. Kérem az előadót. Jó Leinen úr. Igen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, kolléganők, ma egy olyan európai törvényről tárgyalunk, és holnap elfogadunk, amely első ránézésre talán messziről jött, de mégis az európai környezeti gazdasági számlákkal egy új fejezetet nyithatunk a fejlődés és jólét mérésében. Régóta tudjuk, hogy a bruttó szociális termék már nem kielégítő arra, hogy a pusztán kvantitatív méréseit végezzük a gazdasági tevékenységeknek, és a, a szociális egyenleget sem tudjuk az eddigi módszerekkel mérni. Éppen ezért ez a fajta számla az, amelyel megítélhetjük pontosabban, hogy intézkedéseink jók vagy rosszak voltak-e. Havi statiszt- munkaerőpiaci statisztikáink vannak évi statisztikai adatok a gazdaságról. Ezekről a dolgokról pontosan tudjuk, hogy hogyan alakulnak. Mégis torzó és egyfajta patchwork szőnyeg a környezeti fejlődés. Az összgazdasági környezeti számlák azonban pont ebben segítenek hogy egy pontos egy, egyenleggel megállapítsuk, hogy előre haladunk-e, vagy ahogy még gyakran, nem pedig visszafele lépdelünk. A parlament már 2002-ben követelte, hogy megalapozott információt adjanak a környezet állapotáról, a legfontosabb tendenciákról, folyamatokról és okozókról a környezeti változásokkal kapcsolatban kellő tájékoztatást kapjunk tudományosan megalapozott elképzelést akarunk a forrásfelhasználás mérésére is, hogy a politikai döntés ennek megfelelően megtörténhessen. Örülünk annak, hogy a bizottság 2010 áprilisában ezt a törvényi kezdeményezést felkarolta. Bár mi még úgy gondoljuk, hogy nagyon hiányosan. A parlamentekben az összes frakció azt kérte, hogy gyorsabban, átfogóbban folyjon, hiszen az OECD és az ENSZ is már 15 éve tárgyal le dolgokról. Ez már nagyon hosszú idő. Éppen ezért a tanácssal való tárgyalásaink során jelentős előrelépésre tettünk szert. Nehéz volt a tanácsban a tárgyalás, mert voltak olyan országok, amelyeknek egyáltalán nincsen környezeti mérlege számlája, és nekünk közös alapot kell mind a 27 tagállamra találni. A bizottsági javaslata három modul volt. A levegő, kibocsátás, azt nagyon jól tudjuk, hogy milyen gázok kerülnek ki a levegőbe, aztán a pénzügyi ráfordítások, a különböző környezeti adókból folynak be, végül pedig az anyagi áramlások, amelyek évről évre mennyiségi képet adhatnak. Nos, ez csak egy kezdet. A parlament a vízügyi mérleget, energiamérleget, hulladékmérleget is követelte, az erdők állapotáról való pontos tájékoztatást is. Ezekkel a modulokkal akarjuk a következő időben kiegészíteni ezt. Vitatott volt az is, hogy a tengeri ökológia, tehát a halállomány, és statisztikával nyomon követhető-e, bár az erre vonatkozó módszertant még javítani kell. Van tehát előrelépés, a bizottságnak pedig két éven belül, legkésőbb 2013 végén egy jelentést kell előterjesztenie, lehetőség szerint pedig az irányelv áttekintését is. Remélem, hogy az évtized végére a bruttó szociális termék mellett egy ökoszociális termék is lesz. Ez a cél. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm a hozzászólást, és azt is köszönöm, hogy a hozzászólási idejét betartotta, ami elég ritka erre felé. Most pedig megadom a szót Ren biztos úrnak, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Amint a jelentés készítője, Jó Lájnen is elmondta, a bizottság javaslata valóban arra irányul, hogy egy közös jogi keretet hozzunk létre az európai környezeti gazdasági számlák értékelésére, vezetésére, és ezt tennénk azért, hogy megkönnyítsük a döntéshozatalt a fenntartható fejlődés érdekében ennek a javaslatnak az előterjesztésével a bizottság az első feladatát terjesz, teljesítette, amikor Európában azért küzdünk, hogy megfelelően hatékony forrásgazdálkodást és fenntartható gazdaságot valósítsunk meg, akkor ez szorosan kapcsolódik a gazdasági elemekhez is. Ez átfogóbb és jobban információkon alapuló döntéshozatalt is igényel. A három intézmény közötti együttműködéssel úgy gondolom, hogy elértük közös célunkat, nevezetesen ennek a keretszabályozásnak a létrehozását az európai környezeti gazdasági számlák vonatkozásában. Ez az első eleme ennek a három részből álló modellnek fontosak az környezetvédelemmel kapcsolatos adók, illetve lefölözések és a gazdasági számlák. A tagállamok érettségi fokát figyelembe véve kerülnek ezek az adatok begyűjtésre, és ez nem jelent semmiféle többlet terhet a tagállamok számára, valamennyi tagállam a már létező adatforrásokat felhasználva tudják teljesíteni. Ezzel a szabályozással megteremtettük az alapját a statisztikai információnak, illetve a környezet és a gazdaság egymásra hatás hatásának nyomon követését, és a követ jövőben további modulokat kívánunk ehhez majd hozzátenni a szükségleteknek megfelelően további modulok, például meteorológiai modulok, vagy például a halálományra, a szálfa termelésre vonatkozóan, és ez a moduláris struktúrát választottuk a szabályozáshoz annak érdekében, hogy fokozatosan majd a jövőben további elemeket lehessen hozzátenni. A megállapodás szerint a bizottság a tanácsnak és a parlamentnek három évenként beszámol arról, hogy az új modulok hogyan működnek, és amennyiben szükséges, a bizottság újabb jogalkotási javaslatokra is, jogalkotási javaslatokat is fog előterjeszteni. Tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy azzal fejezem be, hogy köszönetemet fejezem ki eh, Leinen eh, jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőnek, és mindazoknak, akik eh, gazdasági és környezetvédelmi bizottságokban konstruktív módon hozzájárultak ehhez, és köszönöm az értékes hozzájárulásokat. Elnök, köszönöm szépen az Ekon Bizottság részéről. Hans Péter Martin kollega következik. Köszönöm szépen, amikor jó Leinen az utóbbi év ezred politikai pozícióit kell képviseljük, akkor általában egyetértünk. Ez egy jó, hasznos jelentés, fontos jelentés, mert mert a statisztikák nagyon szexik is tudnak lenni, nagyon vonzóak is. Egy olyan időszak van amikor az Európai Unióban sokan kételkednek már, egyébként szerintem nagyrészt alaptalanul, eh, ahogy jó is rámutat. Nagyon jó az, hogy ebben a parlamentben nem csak független képviselőként állunk itt, hanem az ECON, a gazdasági bizottság eh, tagjaiként is, amely elfogadta ezt az átfogó NV bizottság által szignált jelentést 37-0 arányban, vagyis egyhangulag. Ez konkrétan azt jelenti, hogy miközben szeretnénk a fenntarthatóságot statisztikai módon is megragadni, és ezáltal a fiatalok figyelmét is felhívni a problémára. Pont azért a fiatalokét, mert a jövőről van itt szó, közös célok megfogalmazásáról, arról, hogy az USA-val és Kínával folytatott brutális versenyben Európa nem maradjon alul, és mégse tegye közben tönkre a saját környezetét jó kifejti itt, hogy új modulokra van szükség. A 70-es években, 80-as években már ezeknek a kezdeményeit kidolgozták. Jó lenne, hogyha végre ezeket az Európai Bizottság figyelembe venné, és felgyorsított gyors eljárásban elkészítetni ezeket a statisztikákat. Az Eurostatnál úgy néz ki, hogy most már megfogható némi mozgás. Ugye a görög hamisított adatok kapcsán látjuk azt, hogy gond van a statisztikával, ugyanakkor a 37 nulla ellenében egyhangú szavazásunk mutatja, hogy nem csak pénzre van szükség, hanem jó adatokra is szükség, hogy a meglévő forrásokat hatékonyabban tudjuk ki használni, és ha a nagy államokban többlet keletkezik, akkor ezt adjuk a kisebbeknek egy európai szolidaritás értelmében. Köszönöm szépen, kollégák! A néppárt nevében megadom a szót Horst Schnellhardt úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Amikor a bizottság első javaslatát olvastam, még meglehetősen szkeptikus voltam de amit az előadó és az árnyék előadó, akik most megszólaltak, ebből csináltak, az már egy jó anyag, megfogható, elfogadható, vállalható anyag, mert a legtöbb több tagállamban a környezeti gazdasági adatok három egységes oszlopra való felállítása, az átláthatósága, világos egységes statisztikai mutatók kialakítása valamennyiünk érdeke, a a légszennyezésnél, az anyagfelhasználásnál és egyéb területeken. A jobb adatok által jobban megértjük majd a gazdaság és környezet egymásra hatását, és ellenőrizni tudjuk jobban, hogy ez a két dolog hogyan hat egymásra, és hogyan lehet finom hangolni a környezetvédelmi politikát. Ugyanakkor figyelmeztetnék arra, hogy amikor ö, vasárnapi beszédeket tartunk, akkor mindig arról beszélünk, hogy a bürokráciát csökkenteni kell. Kérem a bizottságot, hogy ezt a jelentést ne használja föl ürügyül arra, hogy újabb bürokratikus módszereket, kereteket alakít ki, új képviseleteket, vagy a bizottságon belül új osztályokat alakít ki emiatt. Ne tegye ezt. Szerintem az adatok feltárása, pontossága nem függ össze azzal, hogy hányan csinálják ezt a munkát, és pontosan hol. Ha 2013-ban végre megvannak a megfogható hiteles adatok, akkor kell majd újra elgondolkodnunk azon, hogy milyen modulokra van még szükség. Meglátjuk majd, hogy a rendszer hogy működik, milyen hatásai vannak a jogalkotásra különösen. Nagyon meglepett, amikor ö, ö, ö, egyesek azt mondták, hogy erről egyáltalán a parlamentnek nem is kéne vitáznia. Ez nagy hiba lett volna. Itt komoly, jó, új dolog született, nem utolsó sorban a mi érdemünk ez. Ups, Kogosznak mert akarom meg a szocialisták és demokrácia képviselet. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az előttem szólókkal. Nagyon fontos, hogy olyan környezeti politikánk legyen, amelyek tényre alapuló döntéseket hoznak meg, és ehhez a környezeti mutatókra is szükség van. A környezeti politika és a gazdasági politika egyaránt be kell, hogy számítson, e, ezeket az érdekeket egyaránt érvényesíteni kell, csak így lehet megfelelő változásokat végrehajtani, megfelelő tényekre épülő adatok rendelkezésre állása mellett. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mérjük a környezeti hatásokat is. Csak így lehet lehetőségünk, lehetőségünk arra, hogy távlatokat is meghatározhassunk a terveinkkel. A statisztikák európai szinten kell, hogy összegyűjtésre kerüljenek, csak így lehet a tagállamok szempontjából is jobb képet alkotni a politikai eh, intézkedésekhez. Meg kell tudjuk határozni, hogy mely intézkedések sikeresek és melyek kontraproduktívak. Hogyha ilyen eh, tényekre épülő adatok alapján történik eh, a döntéshozatal, akkor remélhetően sikerül elérnünk azt is, hogy a prioritásaink is valósak lesznek. Olyanok, amelyek a társadalom életét javítják, a ráfordított forrásokkal pedig hatékonyan gazdálkoznak. Köszönöm szépen, Gerbrandi kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az előadónak, Jó Lájnenek a jelentést. Hosszú évek húzavonája után most úgy tűnik, hogy végre megtehetjük azt a lépést, amely a fenntartható nemzeti gazdasági számlákat fogja eredményezni. A gazdasági rendszer, amely minden jelenleg dolgozunk, az egyszerűen ebben nem használható. A környezet károsítása úgy tűnik, hogy nem kerül semmibe. Azokat a költségeket, amelyeket senki nem fizet meg, azokat a társadalomnak kell végeredményben megfizetnie. Miért drágább az új energia, mint a hagyományos, a társadalmi költségek miatt. Azért, mert ezeket a költségeket senki nem fizeti meg. Nagyon fontos kérdésekkel foglalkozik a jelentés. Hollandul azt szoktuk mondani, hogy a mérés az tudás. Éppen ezért az európai környezeti gazdasági számlák a fenntartható, valóban fenntartható gazdaság záloga. De elnök úr, mind az Európai Bizottságnak, mind a tagállamoknak eh, azt üzenem, hogy a, a biztosított adatokkal valóban kezdjenek valamit a mérés az tudás, ez fontos, de a tudás, az ismeretek alkalmazása talán még ennél is fontosabb, és pontosan ez az a lényeges következő lépés, amit meg kell tenni. Szívből remélem, hogy ez lesz a példa arra, hogy több százmilliós támogatások amelyek eddig károsan hatottak a világ környezetére, végre jó irányban kerüljenek felhasználásra. Köszönetet mondok az előadónak, de mondom, hogy ez még csak a kezdet. Most kell ezután megtenni azokat a lépéseket, amelyeket ezek az ismeretek lehetővé tesznek. Mihály Tremopoulos. Köszönöm szépen. A következő Termopoulos Mihály kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ahogy hallottuk, nagyon fontos ez a jelentés. Megfelelő jó értékelést kell megvalósítanunk az európai környezetvédelmi politikában. Olyan politika ez, aminek pontos adatokra van szüksége. Éppen ezért kell kötelező és harmonizált adatgyűjtés ezen adatokra vonatkozóan. A nemzeti számlák azonban elsősorban a piacra és azon mutatókra koncentrálnak, amik kétségtelenül fontosak, de nem a legfontosabbak. Következésképpen Látjuk, hogy vannak hiányosságok, például a természetes alapanyagok terület, nyersanyagok területén a termelékenységre is kell fontos odafigyelni, de még fontosabb a minőségre. Hogyha nem adjuk meg a szociális költségeket, hogy mibe kerül a természeti erőforrások felhasználása, akkor lehet, hogy ezek a nemzeti számlák rossz utat mutatnak, például a döntéshozatalnál nem a megfelelő irányba mutatnak, és akkor a nem fenntartható fejlődés irányába megyünk el. Ezért az európai környezeti gazdasági számláknak nagyon nagy a jelentőségük. Ugyanakkor ez nem fogja helyettesíteni az alternatív mutatókat sem, tehát nem elég a GDP, hanem egyéb mutatókra is szükség van. Ezért fontos, hogy a bizottság még az új pénzügyi terv előtt erre is tegyen javaslatot, annak érdekében, hogy legyen egy olyan mutató sor, amelyik megfelelően kiegészíti a GDP-t, amikor egy-egy döntést kell meghozni. Például fontos lenne, hogy legyen egy mutató, ami az energia megtakarítást mutatja, vagy például a szénhatást, de a szociális e, elemekről is ennek megfelelő mutatók például a szociális befogadásra vonatkozóan a szociális különbségek, vagy szegénységi mutató, ez, ezért a, a bizottságnak a rendelet tervezete egyelőre csak a környezeti kibocsátásokra vonatkozó adatokat veszi figyelembe, és a környezeti adókat. Elnök közben szól, hogy a hozzászóló egy kicsit lassabban beszéljen. Vannak ö, módosító indítványok is, amik benyújtásra kerültek, és úgy gondoljuk, hogy ö, lehetőség lenne arra, hogy komplet jelentést készítsünk a ö, Kedves kollega, hogyha túl gyorsan beszél, akkor a tolmácsolás nem tudja kitűnő minőségben követni, ezért fontos, hogy lassabban beszéljenek. Paul Natal kollega következik. Tisztelt elnök úr, az európai gazdasági, környezeti gazdasági számlák téma nagyon unalmasnak tűnik. Nekem az a tapasztalatom, hogy ez egy veszélyes eleme az európai jogalkotásnak. Legyünk nagyon őszinték. Ez arról szól, a, hogy környezeti adókat vezessenek be a kibocsátásokra. Ez a szovjetizálása az Európai Uniónak statisztika az Euró Eurostattól, és legyünk őszinték, ezeket azért akarják ezeket az adatokat, hogy jobban lehessen adóztatni, és még inkább kontrollálni. Először is ez egy rendelet, nem irányelv. A rendeleteknek rosszabbak, mint az irányelvek, mert ezek azonnal bekerülnek a jogszabályok közé, és még az, e- a parlamentet is megkerülik. Ezért ez a demokráciát gúzsba köti. Elnök, köszönöm szépen. Egy kékkártyás kérdést kapott. Kíván-e válaszolni rá? Zéber és Martin kollega. Also. Szóval az Európai Parlament tagjainak választottak meg minket, hogyha a brit képviselőt jól értettem, akkor ez csak brit szempontból válaszolja majd meg, amit kérdezem. De a statisztikáknak az ellopásáról beszélt valóban. Úgy gondolja, hogy a, a statisztika a szovjet privatizálás, nem támogatná azt inkább, hogy konkrét adatok legyenek az, az életkörülményekről, inflációról, a bankok ellenőrzéséről például, hogy, hogy ezeket mind statisztikákkal fejezzék, és az állampolgárok ezek alapján tényszerűen hozzáférjenek ezekhez az információkhoz. A döntéshozók pedig ezekkel észszerű döntéseket hozzanak. Vagy úgy gondolja, hogy ez is eh, a Nagy-Britániában a szovjetizálást eredményezi? Először is hagy mutassak rá az első dolog, hogy úgy tűnik, hogy itt mindent ellenőriznek egy központból, és a biztosok közül egyetlen egyet sem a nép választott meg. És demokrácia pedig egész Európa számára demokrácia. Igen, én úgy gondolom, hogy szovjetizálás van folyamatban Európában. Valójában arról van szó, hogy ezeket a döntéseket tagállami szinten kellene meghozni. És az, hogy a rendelet az, az egy-egy tagállamnak a parlamentje mellett furakodik be a jogszabályok közé, ez igenis szovjetizálása Európának. Um, as a first speaker, next speaker, Richard, Z Richard Zébernek adom meg most a szót, két percet kap. Én kérdés is fel szerettem volna tenni, ezt is elfogadja elnök úr, nem? Egyszerű kérdésem lenne kék kártyával a felszólalóhoz, elnök. Elnök úr, az én kérdésem tehát egyszerű. Nagy-Britannia és sok tagállam 2006 óta részt vesz az európai statisztika gyűjtésben, tehát ez nem egy új dolog. Jó Leinen kiváló jelentésben foglalja össze, hogy a már meglévő gyakorlatot kell javítani. Miért van szükség ezekre az adatokra? Nos, ennek semmi köze ahhoz, hogy szovjetizálni akarnánk az EU-t. Minél jobbak az adatok, annál jobban összevethetőek. Ez mindenkinek érdeke Azért van szükség ezekre a környezeti gazdasági számlákra, hogy pontosan, hogy jobban összevethetők legyenek az országok, ideértve az Egyesült Királyságot is, és egyébként az Egyesült Királyságban is vannak normák, amelyek alapján döntéseket hoznak, eddig a dollár volt az elszámolás alapja, most a mi témáinkban legalább az eurót vezetjük be az elszámolás alapjaként. Tudjuk, hogy ezek a gazdasági környezeti számlák azonban sok kockázattal járnak, fukushima nem lehetett előre statisztikailag megjósolni, és nehéz felmérni a kárt is, illetve a bevezetést is. Tehát létezik egy folyamatos számítás, és létezik egy visszamenőleges számítás. Nagyon is fontos tehát, hogy, hogy a bizottság ne csak a GDP-ben gondolkozzon, hanem új modulokat is alkalmazzon. A fenntarthatóság, az energiahatékonyság beruházások nem mérhetők tisztán GDP-vel. Bizonyos értelemben ezek a beruházások a GDP-re negatíven ö, hatnak első körben, attól még nem biztos, hogy nincs rájuk szükség. Tehát ö, az adatok javításának semmi köze ahhoz, hogy itt kommunista, centralista módszereket akarnánk, hanem egyszerűen racionálisabb döntéseket akarunk hozni, és jobbá akarjuk tenni a jogalkotást, és ö, ö, aki az Európai Uniónak a tagja, annak nem szabad külön utakon járni, mert akkor használhatatlanok az adatai. Már pedig az Egyesült Királyság az Unió tagja. Következő felszólalónk Arsenis Kriton úr, másfél percben. Elnök úr, köszönöm szépen a szót, biztos úr, kollégák. Gratulálni szeretnék jó Leinennek, ehhez a hatalmas munkához, és valóban itt egy alapvető kérdésről van szó, hiszen a szociális és gazdasági és környezeti szempontok összehangolásának alapjairól beszélünk. Sokszor ellentétbe kerülnek ezek a szempontok, különösen válság idején, ezért kell tisztán látni. Egyetértek Zéber úrral is abban, hogy el kell mozdulnunk egy új rendszer felé. Nézzük meg az erdőtüzeket Görögországban, amelyek óriási károkat okoztak, óriási területeket pusztítottak el, a levegőt is szennyezték, a vizet is szennyezték, a biológiai sokféleséget megszüntették. Az ilyen eseményeket nem lehet pusztán GDP-vel vagy euróval mérni. Egy olyan terület, ahol ilyesmi történik, ott hosszú távon kell újra kezdeni az életet, teljesen új alapokra kell helyezni azt. Tehát ezek a gazdasági környezeti számlák pont azért szükségesek, hogy ne csak pénzzel mérjünk mindent, igenis ez jó irányba történő elmozdulást szimbolizál, mert teljesebb lesz a képünk, pontosabb lesz a képünk a valóságról, és jobb döntéseket, jobb politikai stratégiákat tudunk megalkotni, amelyek valóság közelibbek, mint az eddigiek voltak. Elnök. Rikka Manner kap szót. Köszönöm szépen, biztos úr, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Jolainen kollégának. Nagyon fontos és kiváló jelentést írt a ez szabályozás nagyon fontos, ahogy sokan említették már. Végeredményben ez lesz az, amely jogalapként szolgál további fontos döntés, döntések megsorozatához és egy integrált e, elszámolási rendszerhez. Nagyon fontos tehát az is, hogy először is figyelembe vegyük a levegőbe való kibocsátás mennyiségét, a, az anyagáramlás számlákat. Reális célokra van szükség, amelyek mellett figyelembe kell venni azt is, hogy a különböző országok különböző szinten vannak még a nemzeti számlákkal kapcsolatban. A bizottság is jelezte ezt, ami az új modulokat illeti, fontos, hogy figyelembe vegyük az EU 2020-as stratégiáját is. Köszönöm szépen. Egy perc, Oreste Rossi kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a rendelet azoknak az intézkedéseknek a keretébe tartozik, amelyek általános mutatókat dolgoznak ki. A környezeti gazdasági számlák, a politika döntéshozatalát kívánja környezeti és gazdasági tényezőkkel gazdagítani. Ez a javaslat támogatandó természetesen. Egyfajta ellenőrzést próbálunk a az a környezetpolitikájára vonatkozóan kialakítani, ami nyilvánvalóan bürokratikus terheket is jelent majd. Éppen ezért ellenezzük azt, hogyha az előadó további modulokat akar a számlák a, számlá, a számlához felvenni. Kilenc modulról beszél, amelyek egy rendszerbe tartoznának. Ezzel pedig nem biztos, hogy javul valóban az adatok minősége. A modulokkal kapcsolatos dolog nagyon költséges bürokráciát jelent majd a tagállamokban. Köszönöm szépen. A következő Sophie Akonyi. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Nekem a politika megtalálta a legjobb megoldásokat, lehetséges megoldásokat azon problémákra, amelyek előttünk állnak. De hogyan tudunk eljutni akkor ezekhez, hogyha nem ismerjük konkrétan és pontosan a problémákat és a lehetséges megoldásokat? Ez egy alapvetően fontos kérdés nem csak a környezetvédelem politika területén, hanem egyéb helyeken is. Ezért elengedhetetlen, hogy a politikai döntéshozók megbízható információkat támaszkodhassanak, és a lehető legátfogóbbak és pontosabbak legyenek a környezetre vonatkozóan is. Éppen e- ezt állapította meg 2006-ban az Európai Tanács, amikor azt kérte az Európai Uniótól és tagállamaitól, hogy bővítsék ki a nemzeti számlákat, és ezt térjenek ki a fenntartható fejlődés főbb elemeire. Ennek én nagyon örülök, és örülök a bizottság kezdeményezésének. Így eh, sokkal többet fogunk megtudni a környezetvédelmi adokról, a kibocsátásokról, és hogy mindez hogyan jelenik meg a gazdaságban. Ugyanakkor ezt a javaslatot azért módosítani kell majd holnap a szavazás eh, előtt, azért, hogy az összeszedett adatok azok valóban megbízhatóak és hasznosak legyenek a gondolkodáshoz. Továbbá biztosítani kell, hogy valamennyi tagállam ezt a megközelítést alkalmazza. Hogyan lehet megfogalmazni európai politikákat akkor, hogyha nincsenek megbízható adataink valamennyi tagállamból? Végezetül pedig szeretném támogatásomról biztosítani két ötletet, amit a néppárt támogat, hogy a bizottság delegált aktusok útját elvégzett feladatait öt évenként felül lehessen vizsgálni. A másik pedig, hogy nagyon fontos ez a rendelet, néhány éve múlva újabb adatokra lesz majd szükség, de majd akkor egyelőre ez egy igazi előrelépés, ez a rendelet tervezet, folytassuk ugyanebbe az irányba, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Karin, Karin Kadenbach asszony következik egy percben. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Én is meg szeretném köszönni Jó Lájnennek ezt a munkát, amely már régóta hiányzott, időszerű volt. Sokan, akik részt vettünk ebben a munkában, úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament döntéseinek a jövőben mutatóaknak kell lenniük, és íme itt egy példa erre. Ugyanakkor azt látjuk, hogy noha ezek az adatok a legtöbb tagállamban elérhetőek, ezeket még eddig soha nem akartak egységes, közös keretben összefoglalni senki. Ez óriási hiány, baj. A sajtóból polarizált véleményeket hallunk, általában szembeállítják egymással a gazdaság és környezet szempontjait. Ezek az adatok azonban el fogják majd mondani azt, hogy igenis a két dolog egymással összehangolható, sok olyasmi van, amin a gazdaságnak és a környezetnek is használ, tehát ezek nem ellenségek, ezek a szempontok. Ez a legfőbb feladat, amit nekünk politikusként is vállalnunk kell. Életminőséget akarunk teremteni, és az életminőség az nem csak munkahelyek Ket jelent, hanem a környezet minőségét is jelenti. Jó Leinen ne legyetértek abban, hogy a bruttó szociális termék, a, a BIP, a GDP helyett a, a bruttó ökológiai termék fogalmát kéne lassan bevezetni, hogy hitelesebbé váljon az európai gazdaság és környezetvédelmi politika, hogy a környezet és a gazdaság közeledjenek egymáshoz, és valamennyi szempontjuk is. Megadom a szót Krista Klassz asszonynak két percben. Tisztelt elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! A jó statisztikák, a hatékony adatgyűjtés a jövő feltételei. A tagállamok statisztikáit feltétlenül harmonizálni kell, hogy ugyanolyan alapokon tudjunk helyes döntéseket hozni, jövőbe mutató döntéseket. Az összehasonlítható adatok valamennyi tagállamból a cél, amit kitűztünk magunk elé mik szűrhetők le ezekből az adatokból, vajon milyen döntések, milyen jogalkotási következtetések jönnek majd ezen új adatok alapján. A bizottság a ezeket a gazdasági, környezeti szempontokat ö, deklarációja szerint össze akarja hangolni a levegő szennyezést, a környezeti alapú adóztatást és a hatékony anyag- és energiafelhasználást. A növényi eredetű termékek új típusú megítélését ö, célozza. Én nem kételkedem egy ilyen összehasonlítás szükségesében és hasznosságában, de azt szeretném, hogy a megcsinálhatóságból valóban megcsinálás legyen, történjen is valami, és valóban objektív, és nem politikai lobbyérdekek alapján befolyásolt döntéseket hozzunk. Például a széndiokszid kibocsátás miatt a növényi alapú termékek új típusú szemlélete nagyon fontos. Aztán az oxigén, a széndiokszid összefüggéseit a növényvilágban, de a közlekedésben is egyformán kell kezelni. Azt remélem, hogy a kompromisszum, amelyet megkötöttünk,

következnek, ezek között elsőként Paul Rübignek adom meg a szót. Nem halljuk a felszólalót, mikrofon. Mikrofon, mikrofon. Nem halljuk a felszólalót. Tolmácsok nem hallják a felszólalót, mikrofon nélkül beszél a felszólaló. Köszönöm, elnök úr, elnézést a mikrofon problémáért. Újra kezdem. A statisztikákról mindig sokat vitatkoznak mert mindig rejtélyesek, és az adatvédelemnek is megvannak persze a saját szempontjai. Ugyanakkor átláthatóságot, összehasonlíthatóságot szeretnénk. Ezért szükséges az, hogy mintákat vegyünk, amelyek alapján aztán automatikus adatfeltárásra kerül sor. Például a jövőben az adatokhoz a leképező eljárások által feltárt adatok is hozzájárulhatnak. Automatizálni kell az ilyen fényképészeti eljárásokat is. Ezek is segíthetik a jövő döntéseit. Köszönöm szépen. Megadom a szót Angelika Wertmann asszonynak egy percben. Köszönöm, elnök úr az európai környezeti gazdasági ö, számlák fontos adatokat szolgáltathatnak ahhoz, hogy a legkülönbözőbb környezeti problémákat új szempontból kezeljük, illetve a begyűjtött és értelmezett adatok alapján hatékony intézkedéseket hozunk, és a gazdasági tevékenységeket jobban szabályozzuk. A fenntarthatóság alapvető feltételez, a klímaváltozás, a biológiai sokféleség, a környezetszennyezés, illetve a természeti erőforrások kimerülése mind erre köteleznek minket, nem tudjuk ezeket megakadályozni, hogyha nem összehasonlíthatóak az adatok. A természeti erőforrások jó felhasználása nélkül nem lehet fenntartható gazdaságpolitikát sem folytatni, nem lehet a tagállami hatáskörben hagyni ez. Ez egy igazi hozzáadott érték. Szerintem Lászlói kap szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, én, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Leinen úrnak, aki egy kitűnő jelentést terjesztett elő. Hölgyeim és uraim, én úgy gondolom, hogy Európa egy olyan szintre ért el, ami eléggé egyedi most már nincsenek összeütközések a tervek és a fenntartható fejlődés között. Az európaiak igazán környezettudatosak. Ez a jelentés egy további segítség lesz annak érdekében, hogy még jobb, pontosabban tudjuk, hogy milyen is a környezet állapota Európában. Három dolgot szeretnék kiemelni először is mindenképpen szükségünk lesz pontos adatokra a környezetvédelem vonatkozásában, mint valamennyi tagállamból. Én teljes mértékben a, támogatom azt, hogy az adatállományt öt évenként vizsgáljuk felül és újítsuk meg, és hogy egységes módon mérjük a környezet területén elért előrelépést. Köszönöm szépen, Csavella asszony. Most pedig Obermeier úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony pontosabban. Ha a jövő generációnak az életkörülményeit meg akarjuk teremteni, akkor nem szabad a környezetet a gazdaságtól külön kezelni. Ezek a számlák kiegészítik egymást, illetve új tudást adnak, számunkra megbízhatóbb döntéseket tesznek lehetővé. De ha az EU a tagállamokból központilag adatokat kér le, akkor nem szabad az érzékeny területeken, mint atomenergia, gén, technológia, illetve az élelmiszer, címkézés területén, most például a uborka botrány kapcsán is látjuk ezt, meghátrálnia a gazdaság, meghátrálnia a gazdaság és környezet szempontjainak kibékítése sajnos gyakran a lobbistáknak ellenérdeke. Elnök, köszönöm szépen. Most lezárom a spontán felszólalások körét, és visszaadom Rén biztos úrnak a szót, hogy foglalja össze számunkra a vita tanulságait. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Nagyon érdemi vitát hallottunk, és abban azt hiszem egyetértünk, hogy a javaslat jelentős, és fontos szerepe lehet a gazdasági és környezeti szempontok kibékítésében. Lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy valóban legyenek is olyan politikák, amelyek ezeket az új adatokat majd hasznosítják. Néhány dolgra szeretnék reflektálni. Ez az első olyan rendelet, amely három modulból áll, és ez jogalkotás technikai szempontból egy új korszakot vezet be, a modulos jogalkotásnak a második példája már ugyancsak készül 2012 végére lesz ez meg, és a harmadik modul is már előkészítés alatt áll hogy a bürokráciát hogyan lehet csökkenteni, illetve elkerülni. Nem szándékozunk semmilyen új terhet róni a vállalkozók nyakába, mert nekik már bőven van administratív statisztikai feladatuk. Az Egyesült Királyság egyébként mellesleg a környezeti számlák metodikájának fő kialakítója volt, ez csak egy reflexió az angol kolléga felszólalására. Ami a Leinen úr, Martin úr által is megfogalmazott problémákat illeti, jelentős előrelépés történt az európai statisztikai rendszerben az utóbbi másfél évben különösen. Például a jelenlegi bizottság volt az első olyan bizottság, amely tavaly február 10-én az önök pozitív szavazati eredményére építve jogalkotási javaslatot nyújtott be az Eurostat auditing kompetenciákkal való felruházása érdekében, tehát az Eurostat immár jogosult a szolgáltatott adatok, statisztikák felülvizsgálatára is. Ez Görögország esetében derült ki eklatáns módon. A görög statisztikák hamissága ö, miatt történt részben a botrány, és egy évvel ezután sikerült helyreállítani a helyzetet, és kiderült, hogy a túlzott deficiteljárás alá kell vonni az országot, és ezt végül is az Eurostat kezdeményezte a saját jó adatainak felhasználásával. Ami az erőforrásokat illeti, nincsenek, nincsen szükség új erőforrásokra, új intézményekre, hivatalokra, osztályokra. Mártin úrral egyetértek, a meglévő adatokat kell pontosítani, megbízhatóbbá tenni, jobban felhasználni. A luxemburgi főigazgatóval néhány órával ezelőtt egyeztettem arról, hogy nem fogunk új munkahelyeket létrehozni a bizottságnál annak érdekében, hogy ez a feldolgozási munka elkezdődhetjen, hanem csak átcsoportosítunk munkatársakat. Ugyanakkor Martin ura nem értek egyet abban, hogy nincs szükség új munkahelyekre, mert a nyugat-balkáni országok közül némelyiknek a csatlakozása, illetve ez a közeledése az Európai Unióhoz új feladatokat ró majd ránk, egyébként nem csak a bizottságra, hanem a parlamentre is, tehát ne felejtsék, a soft power alkalmazása a bővítési politika során ö, ha nem olyan lett volna, mint volt, akkor nem kellene most hárgában tárgyalni egyes politikusok esetét. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig Leinen úrnak adom meg a szót két percben. Ja. Igen. Kedves kollégák, kedves kolléganők, köszönöm a vitát, és úgy látom, hogy széles körű támogatást élvez az Európai Unió környezeti gazdasági számlájának kérdése, csak nagyon kevés kivétel volt, amely nem támogatta ezt. Természetesen Kahnbach, Kadenbach kollégának a megjegyzését is értem, nagyon sokan csodálkozva látjuk, hogy egy sor adatsor nem létezik, és mégis olyan kijelentéseket teszünk az Európai Unió környezetének állapotáról, mint hogyha ezek meglének. Brandi kollega azt mondta, hogy a mérés az tudás. Valóban tudunk, és tudunk valamit, van tudásunk, és, a, és ehhez azonban az fontos, hogy legyen megfelelő adat. A környezeti mérlegek ebben segítenek, így lehet jobb döntéseket hozni. A 2020-as stratégia a fő célkitűzéseket tartalmaz, és úgy gondolom, hogy a következő évigben meg lesz az alap ahhoz, hogy a 2020-as stratégiával kapcsolatban megállapíthassuk, hogy sikeresek voltunk-e vagy sem. Tudjuk azt is, hogy a bruttó szociális termék önmagában nem mondja meg azt, hogy milyen állapotban van a természet, a környezet, a felhasznált források mértéke, és nem mond semmit a fenntarthatóság problémájáról sem. Ezért van erre szükség fokozatos klászasszony, a megközelítésünk nem lesz túl nagy terhelés, hanem, újra, hanem folyamatosan kívánjuk ezt a célt elérni. A biztos is mondta, hogy az egyes törvények, a víztörvény, a levegő tisztaságára vonatkozó törvény, a hulladéktörvény már ezeket az adatokat részleteiben követeli meg. Akkor leszünk sikeresek, hogyha a biodiverzitás egyezmény, az éghajlat egyezmény és az összes többi egyezménynél meg lesz a szükséges aláírás, és így tudjuk mondani a világ többi részének, hogy jók vagyunk-e vagy sem. Köszönöm az árnyék előadónak, az Eurostatnak, hiszen neki kell majd a munkát elvégezni, és remélem, hogy megvannak a szükséges források ehhez. Pénzforrás nélkül természetesen ezt a, mér, ezt a mérleget, ezeket a számlákat nem lehet kialakítani. A parlamentnek ebben is segíteni kell, de köszönöm szépen, nagyon fontos politikai téma volt ez, ahogy sokan felismerték. Egy új fejezet lesz mindabban, ahogy Európát évről évre alakítjuk. Köszönöm szépen az előadónak a hozzászólását. A vitát ezzel lezárom erről a napi rendi pontról, és holnap 12 órakor pont délben lesz a szavazás. A következő napi rendi pontunk